Ladies and gentlemen, good afternoon. Hölgyeim és uraim, kellemes délután kívánok, és mindenkit üdvözlök ezen a közös közmeghallgatáson, amelynek a témája az, hogy talán meg kellene fontolnunk a nyári időszámítás használatát. Ez egy több résztvevős meghallgatás. A jogi szakbizottság, az ipari szakbizottság és a Közlekedési Turizmus Szakbizottság közös meghallgatása. Sajnos betegségek és egyéb feladatok miatt a szakbizottságok elnökei nem tudtak ma eljönni. Uh, but I would like to... De szeretném üdvözölni az előadóinkat nagy tisztelettel, Ugyanakkor pedig szeretném üdvözölni a cseh, szen, cseh szenátus egy tagját, Petre Silár urat. Abolition of time changes. Eh, Aki nagy harcosa a nyári időszámítás eltörlésének, és a dokumentum ma, amelynek az a cím, hogy csak egy idő van, ezt már önök meg is kapták. Üdvözlök mindenkit, és még mielőtt megadom előadóinknak a szót, szeretném felkérni önöket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg a German Wings repülőgép katasztrófa áldozatairól. Thank you very much. Köszönöm. The first part of this meeting will... A találkozónk első része olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság hatáskörébe tartoznak. Ezért először Victoria Kelkasszádónak szeretném megadni a szót, aki a tervezési kommunikációs intézményközi kapcsolatok osztályának a vezetője, a DG Move-nál, a közlekedési főigazgatóságnál, a bizottság képviseletében, tehát 10 percet adok önnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm a parlament tiszteletre méltó tagjait. A bizottság köszöni ezt a lehetőséget, hogy részt vehetünk ezen nagyon érdekes meghallgatáson. Szeretném bizonyos keretek közé szorítani ezt a jogszabályt, amelyet a bizottság 2001-ben fogadott el. Évente kétszer az órákat át kell állítani a tagállamokban a téli a nyári időszámítás között, de ez a gyakorlat már a 60-as, 70-es években bevezetése került a legtöbb európai országban. A változás nem mindig ugyanabban a történ- pillanatban történt az óraátállítás, de a belső piac kiépítésével kiderült, hogy ezt egységesíteni kell. Ezért az Európai Unió megszületett. Az EU szintű jogszabály célja az, hogy a belső piac eh, jól tudjon működni, ennek a bizt- működését biztosítani tudjuk, hogy eh, világosak legyenek eh, a szabályok, és hosszú távon lehessen tervezni ezt az évi kétszeri óra átállítást. Nemzeti szinten a tagállamok is bevezet, a tagállamok vezették be a nyári időszámítást, tehát az európai szintű döntés csak arról szólt, hogy rögzítsük azt az órát, percet és napot, amikor az óraátállításnak meg kell történnie. A ma érvényes irányelv 2001-ből származik, akkor 15 tagállama volt az EU-nak, és egyik sem kérte a tagállamot, hogy harmonizáció történjen, mert már addig is megfigyelték, hogy nehézséget okoz a közös piacon az, hogy eltérés van a különböző tagállamokban. Ezért a főigazgatóságunkon össze kellett hangolni a különböző ütemezéseket. Az irányelvnek megfelelően a bizottság készített 2007-ben eh, egy hatástanulmányt a jelenlegi órátállítási rezsimről. A jelentés alapja olyan információk voltak, amelyeket a bizottság különböző konzultációs folyamatokban szerzett be, illetve Ezeket az információkat a különböző tagállamoktól is megkaptuk a jelenlegi rendtartás hatásairól. A legtöbb tagállam egyeztetett a különböző ágazatbeli szereplőkkel, különös tekintettel beszélek most az mezőgazdaságról, közlekedésről, idegenforgalomról, stb. Ezen megállapítások alapján kiderült, hogy az energia területen bizonyos megtakarítások történtek az órátállítás miatt, ugyanakkor ezek nem igazán jelentősek. Ami a közúti biztonságot illeti, a közlekedés biztonságot, Észtország és Portugália vizsgálatokat is végzett, és arra a következtetése jutottak, hogy nem jelentős az eltérés ami az óraátállításnak köszönhető. Az egészségügy területén megfigyelték, hogy bizonyos hatásokat kivált ez a rendszer a bioritmusban, az alvásban és a cirkadián ritmusban. De ezek sem igazán jelentős változások. A 2007-es jelentés arra megállapításra jutott, hogy a nyári időszámítás azért hasznos, mert a szabadidős tevékenységekben előnyös, hiszen az esték hosszabbak nyáron, energia megtakarítást is eredményez, nem túl jelentőset, hát viszont a negatív hatásai elhanyagolhatóak, ezért úgy gondolták, hogy jobb, hogyha megtartjuk a jelenlegi nyári időszámítási rendszert. 2014-ben tavaly egy másik jelentés is készült. A bizottság megrendelt egy tanulmányt, hogy vizsgáljuk meg a belső piacra gyakorolt hatását annak a lehetőségnek, hogy nem alkalmaznánk összehangolt nyári időszámítást az Európai Unióban. A tanulmány különböző esettanulmányokat is tartalmazott, és a következtetései arra is vonatkoztak, hogyha nincsen ilyen harmonizálás, akkor az energiaszolgáltatásban például extra költségeket jelenthet ez, vagy az adminisztrációban. De rá kell mutatni, hogy ez a tanulmány nem tért ki olyan forgatókönyvekre, hogyha mindannyian eltörölnénk a nyári időszámítást. Ezt egyébként a MU főigazgatóság eh, holnapján elérhetik ezt a tanulmányt, nyilvános. A két tanulmány alapján, illetve az irányelv végrehajtása alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy eh, ha a nyári időszámítást eltörölnénk, ennek az összehangolását, akkor sok kellemetlenséget okozna nem csak az állampolgárok számára, hanem a vállalkozások számára is. Úgyhogy az az elem, amit az elején is mondtam, ez az irányelv alapvető eszköz az harmonizálásban, amely biztosítja a belső piac megfelelő működését. A mai napig egyetlen tagállam sem kérte, hogy ezt módosítsuk vagy töröljük el, ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy az irányelv, a 2001-es irányelv továbbra is helytálló megfelelő eszköz. És azzal zárnám, hogy emlékeztetem önöket, hogy e héten vasárnap órátállítás ne felejtsék el előre kell állítani. Thank you very much. Köszönöm szépen. The presentation. Azt hiszem, meghallgatunk majd még egy prezentációt, és ezután kérdések következnek. Altogether, if you would agree with that. Ha ezzel ellen senkinek nincs kifogása. Ezért most azonnal tovább is adnám a szót másik tisztelt vendégemnek, Brian Lottonnek, aki közlekedésbiztonsági tanácsadó, egy közlekedési kutatási laboratórium képviselője, az Egyesült Királyságban dolgozik, megadom önnek a szót, 10 percben legyen szíves. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Hát így mindjárt jobb lesz. Szinte kiváló. Brian Lawtonnak hívnak, a TRL-nek, Transport Research Laboratory-nek dolgozom. Ez egy magán cég, 96-ban magánosították, privatizálták ezt, de igazából non-profit cégként működünk, hiszen bármiféle nyereséget termelünk, azt újra kutatásba fe, fektetjük, itt tulajdonképpen önfenntartók vagyunk. A nyitóképen látható, hogy például közlekedésbiztonsági cégként eh, autóteszteléssel, biztonsági teszteléssel is foglalkozunk. Kezdjük talán az alapokkal. Ezen a térképen láthatók a különböző időzónák, európai időzónák, keleten kell a nap, nyugaton nyugszik, ez még mindig így van. Eh, minél keletebben van valaki, annál előrébb jár, minél nyugatabban, annál később kell fel valaki. De hogy azt Viktória már elmondta, és nyilván ezt is tudják, tavasszal előreállítjuk az órákat, ősszel pedig vissza. Spring forward, fall back. így angol könnyű megjegyezni, tehát előre ugrik az ember és hátra esik szinte. Viccesen, Izland az egyetlen, amelyik nem vált nyár és időszámítás között, hanem egész évben Greenwichi középidőn marad. Van egy-két afrikai ország, ott alul látható Tunézia például, illetve azt hiszem talán Algéria is, amelyek szintén nem állítják az órákat előre vagy hátra, de az európai kontinens döntő többsége órát állít évente kétszer. nyári időszámításként Daylight Saving Time-ként, DST-ként ismerjük ezt az angol időtés alapján. Miért állítjuk előre hátra az órát? Azért, hogy nyáron minél kihasználjuk a nappali napos órákat, télen nyilván ennek kevesebb előnye van. Daylight Saving Time, lehet, hogy valakit megzavarhat, hiszen ez nem úgy van, hogy megtakarítunk napos órákat, ezeket mint egy lepalackozzuk, és aztán utána elfogyasztjuk télen. Nem, egész egyszerűen rendelkezésre álló napos órákat jobban fel tudjuk használni. Ma például mert több órája világos volt, amikor reggel elindultam otthonról, és akkor azért már jó, jó néhány órája sötét lesz. Úgyhogy így már ezt jobban ki lehetne használni, vagy úgy, hogy állítjuk az órát, vagy úgy, hogy változtatunk a napunk ritmusán. Közúti, kö, közúti biztonság szempontjából is vannak előnyök. Egész egyszerűen, amikor világos van, akkor kevésbé valószínű, hogy baleset helyzet alakul ki főként a gyalogosok és a kerékpárosok szempontjából. Reggel, hogyha sötét van, az nyilván hátrányos, ha délután viszont világos van, akkor az előnyös, de jellemzően délután és kora is jóval nagyobb a forgalom, így tehát a nettó hatást kiszámítva azt láthatjuk, hogy azzal, hogy előre hátrálhatjuk az órákat, délutánonként kevesebb a baleset, reggel egy kevéssel több a baleset, de nem annyival, illetve több a baleset, de annyival több, mint amennyivel délután kevesebb, tehát ezzel a nyári időszámítással tulajdonképpen a, a balesetek száma csökken, a közúti balesetek száma, nettó száma csökken. Láthatjuk ezen a grafikonon például, ezek még régi 2009-es adatok, de azért választottam ezt, mert eh, ez rendelkezésre nyilván sokat nem változott ez. Egy láthatjuk ez azt mutatja, hogy hány baleset könny komoly vagy, vagy kevésbé komoly baleset történik egy bizonyos órában, és láthatjuk, hogy reggel 8-9 óra körül van egy csúcs, és viszont délután jóval több és sokkal hosszabb ideig tart az az időszak, amikor igazán sok a baleset. Tehát a nyári időszámításnak igazában az az értelme, hogy a jobboldali csúcsot valamennyire csökkentsük. Nyilván ezzel növeljük a bal oldalon az oszlopot, de összességében nettó csökkenést érhetünk el. Fontos itt elmondani az, hogy nem az egész kontinensen ugyanolyan hatása vannak a nyári időszámításnak. Minél északabbra megyünk, nyilván annál kevésbé előnyös ez, hiszen nyáron úgy is sok a napos óra, télen pedig se süt a nap, tehát így igazából nincs olyan előnye. És ha igazán délre megyünk, akkor sem, hiszen kevésbé, tehát a napos órák száma, illetve az, hogy a világos órák száma tekintetében kisebb a különbség tél és nyár között mondjuk Dél-Portugáliában. Minél keletebbre megy az ember Európában, annál korábban kell a nap, tehát a Európa keleti felén ez előnyösebb, mint a, a nyugati végeken. Nyilván egy az Egyesült Királyság az a terület, ahol a legtöbb adattal, tapasztalattal rendelkezünk, ezért ebből indulnék ki, aztán majd az egész európai képről beszélek. Angliában felmerült az, hogy ne csak egy, hanem akár két órát is előre tekerjük az órákat nyáron, vagy akár egész évben nyári időszámításon maradhatnánk. 68 és 71 között egész évben a Grinch idő plusz egyre álltunk be, Tehát a reggel 7 és 10, illetve délután 4 és e, este 7 közötti balesetek száma tekintve 12%-kal csökkent az átállás miatt e, e, a balesetek száma. Tehát több ezer ember halálát, illetve sérülését előszedtük meg. Nyilván ez nem vigasztalja azokat, akik a sötétebb reggeli órákban vesztették el hozzátartozóikat, és hát igazából nehéz megmondani, hogy ki az, aki nem szenvedett balesetet azért, mert világos volt. Ez, csak azt látjuk, hogy valaki ha balesetet szenved, de, vagy elvesztette az életét, de azt nem tudjuk mondani, hogy jaj, hát a világos volt, és ezért nem vesztette az életét, ezért nem szenvedett balesetet. Nyilván azt is tudjuk, hogy azóta rengeteget változtak a dolgok. 2009-ben vizsgáltuk legutóbb ezt. A Single Double Summertime esetét, tehát ez a mi esetünkben télen Grüncs középidő plusz egy nyáron Grüncs középidő plusz kettőn lenne egész Anglia. Úgy mm, számoltuk, hogy az évente 80 ember életét megetni meg, és több mint 200 nagyon komoly balesetet lenne így megelőzhető. Ugyanakkor nyilván Anglián belül is, illetve az Egyesült Királyságon belül is óriásiak a különbségek. A északnyugati végén a Brit-szigeteknek még az is előfordulhat, hogy negatív hatással bír. Ez nyilván Skóciában például ez olyan óriási a pozitív hatása ennek. Közép-európai időre állt Portugália 66 és 72 között, és aztán 92 és 96 között újra megpróbálták ezt. De amennyire én tudom, igazából közúti biztonság tekintetében ez nem sokat jelentett, mert sokat van fenn a nap, korán kell a nap és későn fekszik, így tehát igazából sem reggel, sem délután nem sokat változtatott a helyzeten. Svédországban azt gyanították, hogy az órát állítás előtt vagy után változna a, a balesetek száma. Igazából a számok ezt nem igazolták hiszen az emberek is hozzáigazoltak ehhez. Németországban azonban, amikor a nyeridőszámítást időszámítást be, bevezették 1980-ban, attól tartottak, hogy majd többen veszik életüket ennek ö, ö, okán, hiszen hogyha tovább van világos, akkor az emberek többet utaznak, ha többet autóznak, akkor pedig több lesz. A baleset Viktória már utaltak 99-es bizottsági jelentésnél frissebbre. Úgy tűnik, hogy a nyári és a téli időszámítás közötti átállás igazából az embereket nem zavarja. Az kb. 20 évvel ezelőtti agrafelmérés pedig azt mutatta, hogy a Nagy-Britannia esetében a dupla nyári időszámítás tehát, hogyha a, a közép-európai időre állna át az Egyesült Királyság, Anglia, akkor közúti biztonság szempontjából valószínűleg ez lenne a legcélre vezetőbb. Összefoglalva tehát, ha reggel világos van, ez jó a között biztonságnak, de az még jobb, hogyha este világos van, kora este vagy délután. Minél kevesebbet autóznak az emberek esetében, annál jobb. Ugyanakkor minél inkább világosan annál többet autóznak, vagy mennek az emberek és persze politikailag mindig nehéz ezeket a változásokat megindokolni, ezért hát ugye, vagy mi szoktuk mondani, szembeszélben semmilyen döntést nem lehet meghozni. Uh, thank you very much for the... Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes volt ez. Most pedig meghallgathatjuk a kérdéseket, és remélhetőleg a válaszokat is az első két előadó részéről. Az első hozzászóló Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének, valamint a szakértőnknek. Engedjenek meg egy megjegyzést egy nagy tagállamból származom, és évente kétszer úgy mondhatom, hogy az emberek rendkívül az embereket rendkívül felidegesíti ez az óra átállítás, és mindig az ezzel kapcsolatos panaszaikat el is juttatják hozzánk, hogy szüntessük be ezt az óra átállítást. A bizottság képviselőjéhez valóban itt nem egy európai kérdésről van szó, ennek csak meghatározták az időkeretet a belső piacra nézve, egyébként pedig a tagállamok hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy szükség van-e az órátállításra vagy sem a téli vagy nyári időszá időszámításra, de azt kell mondjam, hogy nagyon bosszantja az embereket, nagyon sokakat bosszant nálunk, és jó lenne talán, hogyha a bizottság is megfontolná, illetve felmérné, hogy mi lenne a következménye annak, ha megszüntetnénk a nyári idő számításra való átállást. Ez vajon észszerű lenne-e? A második kérdésem vagy megjegyzésem pedig a szakértőhöz. A közlekedés ágazatával kapcsolatos. Említette, hogy az önök empirikus tanulmányai alapján hogyan hat mindez a közúti közlekedésre. Gyakran azt halljuk, hogy például a vasúti menetrendek átállítása is rendkívül költséges, nagyon nagy felhajtást eredményez, rendkívül költséges, ugye évente kétszer Európa szerte átállítani a menetrendeket, ez komoly költségekkel kapcsolódik össze. Vannak erre vonatkozóan megbízható adataik, és aztán majd a második panelre vonatkozóan is lesznek kérdéseim, az, hogy az idő át, az időszámítás, az, idő, az óra átállítása a bioritmusra milyen hatással van, a bioritmusra, az emberek, illetve az állatok bioritmusát hogyan befolyásolja mindez, hogyha megnézzük a helyzetet, akkor ez is elég bosszantónak tűnik, de ezt a kérdést akkor majd inkább akkor teszem fel. We will have the possibility to discuss. Igen, a bioritmusról majd a későbbiekben lesz még alkalmunk beszélni. Herbert Royle a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy legalább sikerült ebben a témában egy meghallgatást szerveznünk, ebből is látszik, hogy az Európai Parlament most első alkalommal foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ez helyese vagy sem. Amikor én először foglalkoztam ezzel a témával, akkor még csak arra a banális kérdésről volt szó, hogy az irányelvben meghatározott és szükséges értékelés egyáltalán megvalósuljon-e. Aztán a bizottság nagy nehezen végre értékelte a helyzetet, ezt ugye hallhattuk a bizottság képviselőitől, 2007-ben volt ez. Azt ajánlom mindenkinek, aki itt van a teremben, hogy ezt a jelentést olvassa el, ez elemzi a különböző tagállamok helyzetét. Ez egy kabaré. Elképesztő. Nagyon vicces és nagyon humoros az egész, de egy badarság is egyben, hiszen mindenki odaírta azt, hogy nem, hát igazából senki sem akar megbirkózni ezzel. Az elég komolytalan. Aztán utána megpróbáltuk az információt a tagállamoktól is megszerezni, ők is ellenkeztek. Igazából senki sem adott pontos információt, és a bizottság most egy újabb tanulmányt is előterjesztett megnézhetnénk ennek a részleteit. Azt hiszem, hogy minden bizonyal tudományos kritériumoknak ez alig tesz eleget, és botrány szerintem, hogy ilyen sok pénzt áldoznak ilyesmire. A legfontosabb ma szerintem az, hogy a meghallgatás után tegyük fel azt a kérdést is, hogy hogyan tudunk bizony, megbízható adatokhoz jutni. Itt nem egy hitvallásról van szó, az sem elég számomra, hogy az emberek ezt meg akarják változtatni, adatokra van szükségünk a közlekedésben, több a baleset, több a halálos áldozat, ez lehet egy érv, amelyet érdemes volna megfontolnunk. Egyébként nem ismerek senkit, ugye mindig azt mondjuk, hogy Európa szerte kell harmonizációra törekednünk a belső piac véget, de senkit sem hallottam, aki azt mondta volna, hogy egy tagállam az idő, az idő átállítást, az órátállítást szüntesse meg. Itt nem lehet azt csinálni, hogy az egyik állam ezt megteszi, a másik pedig nem és szeretnék még az eljárása kapcsolatban is egy választ kapni, ugyanis gyakran azt tapasztaljuk, hogy mindenki azt mondja, kezdj el a másik. Egy tagállam azt mondja, hogy Európa tegye meg a lépést, Európa pedig azt mondja, hogy a tagállamoknak kell ezt kérelmezniük. Igazából ki egyáltalán az illetékes, ha szeretnénk ezen változtatni? Ki az, aki kezdeményező lépést tehet? ha erre vonatkozóan kaphatnék pontos információt, akkor nagyon-nagyon hálás lennék érte egyáltalán. Ki lehet az, aki megbirkózhat egy ilyen feladattal. Azt hiszem ez nem egy lényegtelen kérdés. Egyetlen egy tagállam sem javasolta azt, hogy szüntessük ezt meg, igazából nem lep meg, mert ez egy nagy felhajtást jelentene, de attól még nem lenne téves ez az elképzelés. Yes. Igen, még egy kérdést meghallgatunk, és aztán meghallgatjuk az első válaszokat, utána pedig folytatjuk a többi kérdéssel. Stehovski úr a következő. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy eh, ezt a vitát itt az Európai Parlamentben megszervezték. Hiszen itt a teremben is sok eh, fontos szakértő jött el, sokan vagyunk, akiknek komoly érdekei fűződnek ehhez. És éppen ezért beszélni kell erről a kérdésről, hiszen ez érinti az állampolgárokat. Már hat éve foglalkozom ezzel a kérdéssel, és több száz e-mailt kaptam azóta, különböző tanulmányokat, amelyeknek pontosan ez a tárgya. Az Európai Bizottság irányelvét nem szeretném most bírálni, és a különböző előttünk levő kutatásokat sem, de szeretnék azért megemlíteni olyan kutatás eredményeket, amelyekről még nem hallottunk. 2008-ban például a Grant of Medicine eh, lap közzétette egy tanulmányt, amiből az derül ki, hogy eh, az órátállítást eh, követő első három hétben, amikor a téli időszámításról átállunk a nyárira, Az elnök félbe szakítja az előadót. Azt tapasztalhatjuk, hogy egy másik tanulmány 2007-ben a Science Daily napban arról ír, hogy az emberek nem képesek kellően reagálni az órátállításra. Ebből is azt láthatjuk, hogy ez problémákat vet fel. Éppen ezért szeretném tudni, hogy ezeket a tanulmányokat, amelyek az utóbbi időben jöttek, készültek, ezekre az Európai Unió vajon reagál-e majd 2008-ból? Van egy másik tanulmány, amely a bioritmussal foglalkozik. Ott 1991-től 2001-ig tartó időszakot vizsgálták meg. Ebből az derül ki, hogy a téli időszámításról a nyárira való átállás követően 5-7%-kal növekedik az első hét során az öngyilkosságok száma. És a balesetek számának megnövekedéséről is olvashatunk, hiszen itt mindennek a közlekedéssel, szállítással való összefüggéséről beszélünk. És hogy hogyan reagálunk az olyan tanulmányokra, mint amely a Swift magazinben jelent meg, és amelyből az derül ki, hogy az órátállítás követő első napokban 8%-kal emelkedik a balesetek száma. De van egy másik kutatási tanulmány is Svédországból, amelyből az derül ki, hogy 11%-kal növekszik a balesetek száma. Tudom, hogy ezek lehet, hogy nem feltétlenül bizonyíthatók minden esetben, nem lehet bizonyítani, hogy a sötétség vagy a világosság az, ami előidézi ezen baleseteket, de a tanulmányokból mindenképpen kiderül, hogy a balesetek száma növekszik, például a kerékpárosokat érintő balesetek száma is. És szisztematikusan valóban a helyzet az, hogy évről évre a balesetek száma abban az időszakban növekszik, amikor az óra átállításra kerül sor, éppen ezért látható, hogy komolyan kell foglalkozunk ezzel a kérdéssel, vagy talán mégsem. The distinguished speakers to answer. Arra kérem a kedves felszólalókat, hogy válaszoljanak a rájuk vonatkozó kérdésekre. Először ön asszonyom. Köszönöm szépen a kéréseket, kérdéseket. Ahogyan említették, ez sok érzelmet vált ki ez a kérdés, és valóban, hogyha a nyári időszámításról beszélünk, illetve az állampolgároktól kapott megjegyzések, vagy az ismerőseinktől kapott megjegyzések alapján ezt megállapíthatom én is, de a bizottság szempontjából, intézményes szempontból, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy harmonizációt érjünk el egy ilyen dologban, ami érinti a belső piacot. Én csak annyit tudok mondani, hogy az első kérdés, hogy vissza kell levonni ezt az irányelvet, ez lehetséges, de ha ezt eltöröltük, akkor mi a következő lépés, hogyha valamelyik tagállam mégis óraátállítás mellett dönt. Akkor visszakerülünk az korábbi helyzetbe, tehát az első megoldásnak a belső piac alapján az kellene, hogy legyen, hogy megtétjük a tagállamoknak, hogy váltsanak téli-nyári időszámítás között. Eddig legalábbis a bizottság nem kapott olyan kérést a tagállamoktól, ahogyan már említettem, hogy valaki panaszkodna erről a témáról. A legtöbb megkeresés az állampolgároktól jön, egy-két szervezet keresett meg minket, a vállalkozásokat igazából nem nagyon érdekli ez a kérdés. Az ő érdekük az, hogy hosszú távú, világos tervezés legyen lehetőség, hogyha valamin változtatni, változni, eh, módosítani kell. Tehát, hogyha a bizottság ezt a harmadik kezdeményezést veti fel, akkor sajnos nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni, hogy a tagállamok meg tudnak egymás között állapodni, vagy sem, a parlamenten belül, vagy nem. Tehát, mint korábban említettem, intézményes szempontból nagyon kicsi a mozgásterünk. Azt el kell mondanom, hogy az egységesített időszámítással kapcsolatos döntés kizárólag az adott tagállamokra tartozik. Ez egy kizárólagos hatáskör a tagállamoknak. Köszönöm. So, um, to answer the, uh, specific... Hogy válaszoljak a konkrét kérdésre, ami a vasúti menetrendekre vonatkozik, erre nem tudok válaszolni, nem a szakterületem. Ami pedig a megfelelő tudományos alapokat illeti, én ezzel teljesen egyetértek. Könnyű csak a számokat dobálni, és azt gondoljuk, hogy ezek jelentenek valamit, ami kapcsolódik a harmadik kérdéshez – A balesetek eh, számának csökkenése és a növekedése lehet, hogy ebből valami az óraátállításhoz eh, kapcsolódik, de a többi valószínűleg csak a szokásos szezonalitáshoz. Eh, lehet, hogy valaki ezt az átállításra fogja, azért ez valószínűleg nem így van, csak részben. Az utolsó kérdéskörre ennyiben tudunk tudok reagálni. Thank you. We will take a... Becker úr, a következő kérdést hallgassuk meg. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szakértőnek és a bizottságnak is, hogy ellátnak bennünket információval. Szeretném leszögezni, hogy számomra a bizottság felelős azért, hogy kezdeményező lépést tegyen, hogy aztán a jogalkotás területén ez hogyan történik, az már egy másik lapra tartozik, de a bizottságnak a feladata a kompetenciák háromszöge értelmében. Ez számomra egy nagyon fontos megállapítás. Másodszorban, ahogyan kollégám is, én is szeretném megegyezni, hogy nincsenek hosszú távra szóló tudományos megalapozátságú felmérések, ilyen kutatási eredmények. És bármilyen tanulmány, amely Sajnos sok halálos áldozatról tanúskodik, sok közlekedési balesetről, ezek nem egyenértékűek, és nem tudományosan megalapozottak. Tudjuk, hogy kis iskolás korú gyermekek vagy felnőttek esetében sok tanulmány tanúskodik arra, hogy számukra komolyak a hátrányok, de nem látom sehol ezeknek az eredményeknek az értékelését. Továbbá úgy gondolom, hogy a vállalatok számára nem jelent kárt vagy hátrányt az átállás felszámolása, ugyanis ők elég rugalmasak, hogy átálljanak alkalmazkodjanak az új helyzethez. És azt hiszem, hogy itt nem arról kell beszélnünk, hogy a nyári időszámítást feladjuk-e, hanem a kérdés igazából az kell, hogy legyen, hogy maga az, az óra átállítás ezt vizsgáljuk meg, és aztán talán egy későbbi szakaszban találunk érveket amellett, hogy megtartsuk a nyári időszámítást. Nem tudom, elképzelhető, de számomra minden bizonyal az értékelés a lényeg, hogy egyáltalán miért van erre szükség, ha nem látunk különösebben releváns energia megtakarítás, sőt gyakran csak magasabbak a költségek, és egyébként semmilyen egységes eredményünk sincs a közlekedés szállítás ágazatából. Ezt a kettő témát szerintem el kell különítenünk egymástól, és ha nem elég az idő, akkor ebben a kérdésben a döntést el kell halasztani egy évvel. Itt több ezer ember életéről van szó, és akár euró milliárdokról is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Lize úr. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretném megköszönni a három bizottságnak a meghallgatás megszervezését. A néppárt koordinátoraként eh, fontosnak tartottam, hogy az MV bizottsági szerepet kapjon, hiszen itt eh, egészségügyi vonatkozásokról is szó van, de sajnos a kollégáim a többi frakcióból ezt a gondolatot nem támogatták. Minden esetre fontosnak tartom a meghallgatás megszervezését. Négy kollega szólalt már fel előttem, támogatom, amiket ők elmondtak. A bizottság hallhatja most azt, amit évek óta hangoztatunk, már egyetlen egy tagállam sem kérte, hogy szüntessük meg a nyári időszámítást, de igazából, ha egy tagállam meghozza ezt a döntést, annak sincs eredménye, az nem jelent semmit, itt európai döntésről kell beszélnünk. Éppen ezért ez lenne a kérdésem, egy óvatos választ szeretnék. A bizottság és a parlament közti viszonyokat kellőképpen figyelembe kell venni. Ha a parlament egy saját kezdeményezésű jelentést terjeszt elő, és azt kéri a bizottságtól, hogy tegyen javaslatot az időszá- a nyári időszámítás felszámolására, akkor ezt megteszik? Lehet beszélni erről a tagállamokkal. Úgy gondolom, hogy a bizottság mindig elég kreatív volt, hogyha politikailag szeretett volna valamit elérni és hogyha a jogalap ezt lehetővé teszi, akkor a bizottság tett is már a múltban javaslatokat, úgyhogy nem mondhatják azt, hogy ez most nem működne. És a parlament és a bizottság rendszerét szem előtt tartva szeretnék egy elfogadható választ kapni. Thank you very much, uh, Mrs. Hautala. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatok eh, mindent, ami elhangzott a kollégák részéről az eddigiekben, ami pedig eh, azt illeti, amit eh, a szakértőtől hallottunk a közlekedés biztonsággal kapcsolatosan. Azért arra remutatnék, hogy azt hallottuk, hogy ha van is hatása a, az időátállítás nak ez eléggé egyenlőtlenül van elosztva Európában, és az északi országokban a, az őszi téli sötét estéktől nagyon szenvedünk, mert úgyis elég, elég kevés a fény. És nagyon jól elmagyarázta, hogy sokszor a következmények egymásnak is mondanak. Valóban jók a világos esték, közlekedésbiztonsági szempontból, de hogyha többet járnak kín az emberek, akkor több a baleset is. Ez ellentmond a Juncker bizottság jogalkotási filozófiájának. Timmermans úr sokszor eljön ide, és mindig elmondja, hogy az irányelveknek hozzáadott értékkel kell rendelkezniük. Ennek az irányelvnek van-e hozzáadott értéke? Én ezt kétlem a bizottság jogszabályalkotási filozófiájával összhangban volna, hogyha visszahív, visszavonná ezt az irányelvet. Ez a REFIT programnak pontos jó példája lenne. Az első jelöltem a REFIT programra pontosan az a nyári szóló irányelv volna. Én ezt elmondtam a Facebookon, és ezre lájkoltál. ahogy a Nébler asszony is érvet, azzal is egyetértek. Amit ön elmondott, azzal kapcsolatosan, hogy a vállalkozások hosszú távon szeretnének tervezni, ez azt jelenti, hogy semmi módosítást nem fognak javasolni a jogszabályokban? The Commission has the right of initiative, but Mr. Lise has very... Lise kolléga beszélt a parlament szerepéről a parlamentnek megvan az informális kezdeményezési joga a tagállamok többség, vagyis a tagok többségével. Sokakat zavar ez. És Beckers úr is nagyon érdekes dolgokat mondott, vagyis hogy maga az óra átállítás önmagában már nagy probléma. Én novemberben azt gondolom, hogy mindjárt itt a március, márciusban, hogy itt a november, nem is állítom át az órámat. Because whether they wish to react. Köszönöm a vendégeinkhez fordulok, szeretnének-e fel a felvetett kérdésekre reagálni? Um, forgive me if I did a wrong statement before, but I've never denied that the Commission... Az Európai Bizottságé a kezdeményezés joga, ezt nem tagadtam én sem, de ahogy önök is rámutattak, az Európai Parlament is beleszólhat a dolgok alakulásába, javasolhat a dolgokat. A saját kezdeményezés úgynevezett INI jelentések sokat segítenek nekünk, mert a tagállamoktól semmiféle ilyen javaslatot nem kaptunk. és hát saját kútfőnkből nem jöhet ilyen ötlet, mielőtt bármiféle új javaslatot nyújtunk be. Hatástanulmányt kell végeznünk, adatokkal kell alátámasztanunk, jó, megbízható adatokkal. Nem olyanokkal, mint amelyekre ön utalt, hanem amelyek valóban megbízható tagállamoktól érkező igazolható adatokkal kell indokolnunk azt, hogy ha valamit akarunk jogszabályba foglalni. Az jobb jogszabály alkotás keretében e-, ezek a dolgok így működnek, hogyha viszonyuk ezt az irányelvet, akkor előfordul, mint az a régi helyzet, hogyha egy vagy kettő vagy három tagállam úgy dönt, hogy továbbra is előrebb és visszatekeri az órát, Hát az nem tudom akkor mit jelent majd Európa számára, mit jelent az európai cégek számára, az európai vasúti vagy légiközlekedés számára. Hát valóban miénk a kezdeményezés joga. De egész ideig semmi sem mutatott arra, hogy erre szükség lenne. Én ezért az Európai Parlamentet csak arra tudjam biztatni, hogy segítsenekünk önök is, nyugodtan nézzenek utána, hogy mi az, ami működik, mi az, amire szükség van, mit, min változtassunk és mely ágazatban. Szerintem ez egy nagyon fontos és hasznos kezdeményezés lehet. Az Európai Bizottság nem azt mondja, hogy semmit se akarunk tenni az elkövetkezendő száz évben. Csak azt mondom, hogy Bármit teszünk, azt meg kell indokolnunk. Köszönöm. Az utolsó felvetésre reagálnék alapvetően. Igen, Európában nem egyforma hatással bír ez. Vannak, akik az előnyét tapasztalják, vannak, akik hátrányát, ugyanakkor, ha a közútbiztonságot, a közlekedés biztonságot tekintjük, akkor összességében Európában előnyös ez. De ennek a területi megoszlása nyilván komoly szórást mutat, és nem kívánatos másodlagos hatások nem kizárhatóak, hiszen például mi van akkor, hogyha továbban világos az emberek nagyobb számban mozdulnak ki este, nyilván azt sem tudjuk garantálni, hogy éjszaka senki ne üljön autóba, mindenki aludjon szépen otthon a saját melegágya mellett, hát ez sem működik. Alapvetően itt egy politikai eh, döntés kérdése, hogy eh, mindenki ugyanazon, mindenkinek ugyanannyi legyen az idő Európában, és akkor ha távolabb, kicsit hátrébb lépünk, akkor vannak, akik az életüket áldozák másokért, de hát mindig vannak ilyen nehéz döntések, amiket meg kell hozni, mindig vannak nyertesek és vesztesek. Kérdés, hogy többen nyertes, mint a vesztes. Köszönöm, akkor Kaufmann asszony kérdésével folytatjuk. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Unterschied zu manchen Vorrednern möchte ich wirklich... Néhány előttem szólóval ellentétben most én tényleg egy kérdést szeretnék feltenni, és nem azt szeretném elmondani, hogy jónak vagy rossznak tartom az órátállítást, de itt most egy meghallgatáson vagyunk. Ezt a brit kollega irányába mondom. Engem ugyanis a közlekedési balesetek áldozatai, valamint az óra átállítás közti összefüggés foglalkoztat, és szeretném tőle tudni, hogy megállapította-e, hogy itt tudományosan bizonyított összefüggésről beszélhetünk. Ugyanis a baleseteknek különböző okai vannak. Személygépjárművek például lehet, hogy rossz műszaki állapotban vannak, a vezető lehet, hogy alkohol befolyása alatt vezet, aztán lehet, hogy nem vette figyelembe a közlekedési szabályokat, stb. Ha Aztán, ha megnézzük, hogy kik vesznek részt a közlekedésben, azt is láthatjuk, hogy a közutakon az autók száma az elmúlt években óriási mértékben növekedett, és nem lep meg, hogy amikor ugye csúcsidő van, akkor eleve magas a balesetek száma. Nem hiszem, hogy ez igazából az órátállítással hozható összefüggésbe, hanem egész egyszerűen itt csúcsidőről van szó. Talán ezekkel kapcsolatban is szólhatna, hogy van-e közvetlen kapcsolat a közlekedési áldozatok, a közlekedési balesetek áldozatai, valamint az óraátállítás között. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. És Sojdrová asszonyi az utolsó kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Cseh nyelven fogok beszélni, mert nagyon sok itt a cseh vendég a teremben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, akik az Európai Bizottság kezdeményező lépésére várnak, hogy valóban egy tanulmányt terjesztenek elő, amelyből kiderül, hogy milyen következményei vannak az óra átállításnak, illetve milyen következményei lennének az irányelv hatályon kívül helyezésének. Van, aki nyilván nem is tudhatja, hogy milyen sok képviselő támogatja az ilyen, kép, az ilyen kezdeményezéseket a különböző tagállamokból. Mindannyian ugye azt akarjuk, hogy a helyzet megoldódjon, és számoljuk fel az órátállítást, ha egyszer erre nincs szükség. De természetesen ez egy szakmai kérdés, amelyről érzelemmentesen kell beszélnünk a szakértők bevonásával, de ennél még fontosabb az, hogy ellenőrizzük a vizsgálatokat, és megvizsgáljuk azt, hogy ha ugyanaz az időszámítás érvényes mindenkire mindenhol, annak milyen következményei vannak. A tagállamokra vár a döntés, de a kezdeményező lépést a bizottságnak kellene megtennie. Ezért szeretnék lehetőleg egy kérdést írásban is a bizottsághoz intézni, annak érdekében, hogy végre egy hatásértékelés szülessen, amely elemezné a vonatkozó irányelv hatályon kivehezésének következményeit. A parlament ehhez hozzájárulhat, hiszen mi ezzel a vitával nagy visszhangot kelthetünk a tagállamokban. Még egyszer köszönöm ezt a rendezvényt és a szakértők jelenlétét. Madam, you have the first floor. So, as for the request... Ami azt illeti, hogy készítsünk hatástanulmányt az eltörlés hatásairól, a bizottság ezt megtehetné, illetve a parlamentnek is van erre lehetősége. Ilyen szempontból a rendszer semleges, a parlament is készíthet az újonnan erre kialakított iroda közreműködésével hatástanulmányt, de nyilván ez erőforrás emészt fel. A Juncker bizottság prioritásai között egyelőre nem szerepel a nyári időszámítás kérdése, de a társ jogalkotó és a költségvetési hatóság kérésére minden lehetséges. Uh, Ami az első kérdést illeti, minden baleset természetesen különböző tényezők egybe esésének a hatása. Legyen az a jármű meghibásodása, a fáradtság, a körülmények, fénykörülmények, stb. A balesetek akkor történnek, amikor ezek egybeesnek. Nem lehet azt mondani, hogy egy baleset csak a sötétség miatt történt, és ha világos lett volna, akkor nem történik meg. Azt látjuk, hogy eh, hogyan változik eh, a balesetek száma ugyanabban az órában, amikor sötét van, illetve amikor világos, akkor azért van egy különbség. Minden egyes helyzetben eh, nem mondhatjuk el, hogy a változás megakadályozta volna a balesetet, de e, vannak erre tudományos módszerek, a modellezésre, például beszélünk a, a forgalom volumenéről, vagy például megtett kilométeres balesetszámról. Nem csak a balesetek számáról önmagában, de más módok is vannak ennek a vizsgálatára hogy például, tehát nem csak a balesetek számából indulunk ki, hogy most több van-e sötétben, mint világosban. És ezekből a megfigyelésekből mindaz derül ki, hogy szinte biztos, hogy az óra átállítás miatt van e, kevesebb baleset nyáron, és ez megakadályozna ezt a csökkenést, hogyha nem változtatjuk meg az órát. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk az első kérdéskört. Köszönöm a két előadónk, vendégünk megjelenését. Egy optimista üzenettel szeretném ezt a kört zárni. Az Európai Bizottságban Bienkowska biztos, a belső piaci biztos elmondta nekem, hogy szíve mélyéről a nyári időszámítás eltörlése pártján áll. Köszönöm szépen, most térjünk át a meghallgatás második részére, amikor Márta Banov professzornak adom meg a szót a Müncheni Egyetemtől, ahol ő az Orvosi Pszichológiai Intézetben dolgozik. Mr. Buzek, sehr geehrter Herr Kramer, Tisztelt Kramer úr, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők! Very much for the invitation to be here today, to be part of... Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre mai meghallgatásra ami arról szól, hogy nyári időszámítás ügyben mi tévők legyünk. Hallgatok a közlekedésről, idegenforgalomról, gazdaságról, az elkövetkező 10 percben pedig megpróbálok egy tudós szemszögéből közelíteni a nyári időszámításhoz. Martha Merronnek hívnak, Müncheni Ludwig Maximilians Egyetemen vagyok orvosi pszichológia professzor, és a cirkadien ritmussal foglalkozom a kutatásaimban, a kronobiológiában. Till Ronenberg kollégám a legnagyobb elismert szakember ennek, aki szintén a műnéki orvosi pszichológia tanszéken tanít. Gyorsan mint hogyha pszichológus lennénk, álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el azon, gondoljunk bele abban, hogy a körülöttünk élők mikor fekszenek le, ahhoz képest, amikor mi. Nyilván a legtöbben tudják, hogy a többiek a saját háztartású otthonukban vagy korábban, vagy korábban, vagy korábban, vagy későbben fekszenek le a tínédzserek később, a fiatal kisgyerekek jó, a korábban még a felnőttek körében is mindenkin más, mindenkinek más és más az alvásrendje, és ha jobban elgondoljuk, nem egy, ha, nem egy hagyományos értelemben vett preferencia. Igazából az ember nem választja ki a kronotípusát, ezt a biológiai óránk határozza meg, a biológiai órája pedig minden embernek a génekben van kódolva. Ez az első megjegyzésem. A második fontos megjegyzésem az, hogy mikor fekszünk le, ez csak a jéghegy csúcsa. A biológiai óra nagyon sok szinten befolyásolja az életünket, a, a gének aktiválása, a hormonszabályozás, a, a, és így tovább, és így tovább az anyagcserét, a, a szív- és érrendszeri, immun és más rendszereket szabályozza a biológiai óra a, a hormonokon keresztül, annak érdekében, hogy nap bizonyos időszakában működjenek a leghatékonyabban. Fontos harmadik szempont az is, hogy a cirkadián ritmus külső behatásokhoz igazodik. Gondolok itt például a fényre és a sötétségre, a biológiai óra finom beállításait ugyanis a napsütés sorák száma határozza meg. Annyira erős ez a behatás, hogyha valaki egy időzóna keleti részén él, akkor akkor korábban kell fel, egyszerűen mert korábban kell a nap. Annyira befolyásolja a napsütés órák száma, vagy a, a, a világos, a biológiai órát, hogy a kronotípust is megváltoztathatja. Hogyha például valaki este többet van szabadon, világoson, mint reggel, akkor későn fekvő közé sorolódik majd. Nyilván, hogyha az ember kronotípusa a körülötte lévő világhoz tökéletesen alkalmazódna, akkor ébresztórára se lenne szükség. Ugyanakkor Ronneberg kollega, akit említettem, azt mutatja, hogy az emberek 80%-a használ ébresztő órát. Miért? Azért, mert egész egyszerűen a napi beosztása olyan, az iskola vagy a munkahely miatt korán kell kelni, fény, szegény környezetben élünk, és így eltolódik a napi ritmusunk, illetve a nyári időszámítás is egy órával eltolja a szociális óránkat. A munkanapokon, amikor használunk egy ébresztőórára kelünk, akkor tulajdonképpen mi történik? Nos, csak kicsivel korábban fekszünk le, mint máskor, viszont jóval korábban kellünk, így tehát kevesebbet alszunk, és ráadásul az időzítése sem optimális. Amikor a biológiánk szerint aludni kellene, akkor ébren vagyunk és aktívak vagyunk. Amikor az ember például időzónákon keresztül utazik, akkor a jetlaggel szembesül. Nos, van ilyen szo szociális jetlag is, vagy társadalmi befolyásoltságú ö, időzóna átállás. Hogyha hogyha csak ritkán utazunk egyik időzónából a másikba, a jetlag csak ritkán jönnek meg, az nem olyan nagy baj, de hogyha ez szociális vagy társadalmi szempontok idézik elő, az hosszú távon krónikus esetekhez vezet, kevesebbet alszunk, az alvás megvonás miatt rosszabb döntéseket hozunk, rosszabbul teljesítünk, és a személyiségünk is változik, empátia készségünk, empatikus készségünk például csökkennek. A biológia óránkat megzavarjuk, hiszen nem akkor vagyunk ébren, és nem akkor alszunk, amikor az nekünk jó lenne. Ez a, a társadalmi jetlag okozhatja részben a, a, a, az alkohollal, koffeinnel és a nikotinnal kapcsolatos addikciókat is, és bizony a túlsúlyosság egyik hátsóka is lehet, ami a 21. század népbetegsége. Hogyha ezeket mind összevetjük, akkor azt láthatjuk, hogy ez a minél több a társadalomban eh, az a szempont, ami jetleget okoz, annál több a túlsúlyos ember. Ezt értemes ezeket a szempontokat figyelembe venni, eh, hiszen a nyelidőszámítás az egészségünkre is kihatással van. Egy órával előállítjuk a szociális óránkat, össze ezt visszakapjuk, amikor visszánk a normális időszámításra. Ugyanakkor a napsütés a biológiai óránkra annyira komoly hatással van, hogy a fény és a sötét határozza ezt meg, nem a szociális vagy a társadalmi óra. De egész egyszerűen a nyári időszámítás szerint egy, a biológia óránk számítás szerint egy órával korábban kelünk, korábban megyünk dolgozni iskolába, és így egyre inkább az ávatlanság Nyilván ennek megvan a kihatása, az átállás, az óra átállítás után sokkal több az első napon a baleset, sokkal többen kapnak például szívinfarktust. Hosszú távon pedig felgyülemlik ennek a hatása, többet tohányzunk, többet cigarettázunk, több a túlsúlyos, kettes típusú diabéteses, több pressziós, és így tovább. Ezek olyan modern járványok, amelyek igen komoly költségeket is rónak az egészségügyre, illetve a termelékenységre is kihatással vannak ezt százalékra, ra GNP egy százalékára becsülik, ez az Európai Unió esetében éves szinte 131 milliárd eurót jelenthetne. Lássuk most, a nyár, hogyha a nyári időszámítást kivezetnénk, akkor nyilván ezek a számok csökkennének, javulna a helyzet. Lehet, hogy túlzatnak tűnnek ezek az adatok, de szerintem éppen, hogy jelentősen alábecsüljük ezt a jelenséget, hiszen a tínédzserek esetében láthatjuk, hogy ez a szociális jetlag vagy időzónaváltás szindróma milyen hatáson arra, ők később fekvők, késői kronotípusok, és hát látjuk, hogy pont az oktatásban töltött évek karant ez mekkora hatással lehet. Egy tanulmány azt mutatta, hogy a későn fekvő gimnazisták, akiknek nagyobb a szociális jetlagjük, rosszabbul teljesítenek a vizsgákon, reggel, mint későbbi órákban. Tehát a munkaerőnket, főként az egyetemre bekerülőket és a munkaerőpiacra bekerülőket részben a kronotípus alapján választjuk ki, a korán kellők és korán fekvők előnybe kerülnek. Tudjuk, hogy a nyári időszámítás a társadalmi jetlag kialakulásához vezet, ez pedig ennek megvan a hatása az ember teljesítményére és az egészségére is. Nos, nem mindegy, hogy mikor és mennyi fény van az ember életében, éppen ezért érdemes lenne változtatni a munkaidőt, az iskolába időt és általában nyári időszámítást. Azt hiszem, hogy az európai lakosság körében így a társadalmi jetlag vagy időzónaváltás szindróma jelenségét jelentősen csökkenthetnénk. Thank you, madam. Uh, we... Uh, we will now take the second contribution. Köszönöm. A második hozzászóló következik. Werner van den Bruánnak adom meg a szót, aki az Antwerpeni Egyetemről érkezett közénk. Parancsoljon! Dear members of the European Parliament. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselők, köszönöm ezt a meghívást. A jobb jogszabályalkotás szempontjából szeretnék néhány kérdésre rám mutatni. Először is jogi szempontból ugye a értékelésekre. Először is, ami a jogalapot illeti, a 2000-es magyarázó nyilatkozatba, aztán szeretnék kitérni a szubszidiaritás, az arányosság kérdéseire, és a 2007-es értékelésről is szeretnék szólni. Mi a jogi fontossága a bizonyíték alapú jogszabályalkotásnak? A cél az, hogy a politikai mérlegelést figyelembe vegyük. A hatás A hatásértékelésen keresztül nagyon komplex eh, társadalmi, szociális indikátorokat kell figyelembe venni. A hatástanulmányok a legfontosabb eszközei annak, hogy a jogszabályalkotó bebizonyítsa, hogy arányosan, megfelelően és a szubszidiaritást figyelembe véve alkotott jogszabályokat. However, the explanatory memorandums... A magyarázó memorandum ugyanezt a funkciót szolgálja, vagyis hogy tényekre akarja alapozni az EU fellépését, ahogyan azt a szerve, szerződés meghatározza. Először is a jogalap. A jogalap az irányelv tekintetében, a 2084-es irányelv tekintetében egy funkcionális irányítású általános harmonizációs klauzula, és a cél az, hogy a nemzeti intézkedéseket harmonizálják, javítva ezzel a belső piaci működését, ahogyan azt a 26. cikk meghatározza. A bizottság, illetve a bíróság eh, az alkalmazhatóságot három korlátozással fogadta el, eh, vagyis eh, először is, hogy ne legyen a szerződésekben konkrét klauzula erre a témára, másodszor, hogy a belső piac működését ez ne borítsa föl. Harmadszor pedig a javulásnak ott is érvényesülnie kell, hogy ne torzítsa a versenyt, illetve a jövőbeli akadályok kialakulását meg kell akadályoznia. A bíróság ezt a Vodafone esetben foglalta össze a következőképpen, és most megint idézek, az intézkedések célja a 95. cikk alapján, hogy javuljanak a feltételek a belső piac működésére és létrehozására. A különbségek a nemzeti szabályok között és az versenytorzulás veszélye még nem ok arra, hogy a 95. cikk legyen a jogalap. A közösségi jogszabályalkotásban el kell ismerni a nemzeti jogok közötti különbséget, és hogy különösen, hogyha ezeknek hatása van a belső piac működésére, illetve torzíthatja a versenyt. Ezek a kvalifikáló tényezők, amiket a, a bíróság javasolt, nem könnyű ezeket értelmezni. Analógiát lehet kialakítani az német fede, szövetségi rendszerre, ahol hasonló minősítéseket alkalmaznak, mint szükségesség, ez alapján állapítják meg az illetékességet. A hatás elérése érdekében a tényleges hatásokat, vagy az esetleges negatív kihatásokat kell felmérni, és a bizonyítás terhét eh, meghatározza a jogszabály. Minden eh, releváns eh, opciót és elemet figyelembe kell venni, kizárva az irreleváns elemeket, és eh, módszertani következetességre van szükség, ami itt a lényeg, amelyet a hatástanulmány is meghatároz, és a magyarázó memorandum. A jelen esetben a nyári időszámításra vonatkozó irányelv esetében a gazdasági szereplők a harmonizálás mellett vannak a konzultáció eredményére alapulva a bíróság a döntését a 114. cikkre alapozta. Ezzel együtt a 2000-es magyarázó memorandum, és különösen az, hogy hogyan lehet javítani az belső piacot, még nem zárja ki, hogy EU intézkedése van szükség. Most az arányossággal és a szubszidiaritással szeretnék foglalkozni. Az, hogy az arányosság elvének meg kell felelni, három elemből áll az hatályból, az intézkedés természetéből, illetve az előnyeiből, költségeiből, figyelembe véve a pénzügyi és adminisztratív terheket a különböző szereplők számára. Az intézkedés formája lehet például rendelet, ez a közelítésnek a legkevésbé beavatkozó módja. Az arányosság katalizátor a tényalapú jogszabályalkotásra, de a relatív kiegyensúlyozása a, a költségeknek és az előnyöknek nem igazán meggyőző. A bizottság értékelése független tanácsadói jelentése alapul, amely különböző létező tanulmányokból indult ki, ezek nem döntő jelentőségűek, ezt egyébként elismerte a bizottság több alkalommal és a memorandumban. Could be drawn. Kiderült a memorandumból, hogy nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, vagy egyetemes megállapításokat. Az irányelv hatása az energiára, az egészségre és a közbiztonságra, illetve az közlekedésbiztonságra, ezeket nagyon nehéz felmérni ami a turizmust illeti és a közlekedést, ezek voltak a legfontosabb okai a harmonizációnak. Egy eh, hipotetikus jelentése alapult egyébként mindez egy franciaországi 96-os jelentése. A bíróság az arányosságot megköveteli, és ez eh, vonatkozik, ez a követelmény a jogszabályalkotóra is csak a megfelelő adatok alapján tudja az arányosságot megállapítani a bíróság. Le kell szögezni, hogy bár nem meggyőzőek az tények, minden esetre ezek a megállapítások még egyelőre nem meggyőzőek. Ami a szubszidiaritást illeti, az ezzel kapcsolatos indoklást az ötödik cikk írja ezt le a szerződésben. Erről a magyarózó memorandumban is szó van, amely az irányelvet kíséri. Nem akarom szó szerint idézni az, ezt a memorandumot a 4.1-es bekezdésből, de az példaértékű, hogy mit fogalmaz meg ez a memorandum. Korábban engedékenyebb volt a bíróság, de ez már elmúlt nála. Ahogyan Maduro bíró felvetette a Vodafone esetben, ez a hatástanulmány alapvető jelentőségű lehet. The summertime directive, none of these elements in its subsidiarity justification választ kell adni az öt kérdésre, amit a hatástanulmány iránymutatás felvet. Figyelembe véve a transnacionális aspektusokat, illetve a tagállamok által tett intézkedéseket, illetve a EU szinten milyen hatásai vannak az intézkedésnek. Nem lehet tudni, hogy melyik tagállamokban alkalmazzák eltérő módon ezt az irányelvet. A tagállamok nem tudják maguk koordinálni ezt az ügyet, de ez sem teljesen világos. Hogy mi a hozzáadott értéke az EU szabályozásnak ebben az esetben a harmonizáció, hiszen a tagá- de a tagállamoknak az erre való képtelenségét nem vizsgálták meg. A bíróság legutább, legutóbbi döntései további indoklást igényelnek, következtetések. A jobb jogszabályokotási programmal figyelembe kell venni ezeket a szempontokat. A jog alap megválasztása, arányosság és szubszidiaritás tekintetében az érvek nem meggyőzőek, és azt is le kell szögezni, hogy a politikai érdeklődés sem jelentős. Thank you very much. Köszönöm szépen. A két előadás követően megint lehetőséget adunk, hogy a képviselők kérdezzenek a tisztelt vendégeinktől. Becker úr. Ezúttal csak röviden. Úgy gondolom, hogy a két utóbbi szakértői vélemény alapján megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy egy komoly, tudományos feldolgozása ennek a státuszkónak rendkívül szükséges, hogy ennek az eredménye milyen, azt nem merem megelőlegezni, de szívesen teszem, hogy mi a személyes preferenciám, ugyanakkor a hölgy aki a kronobiológiai aspektusokról beszélt, megerősítette, hogy az emberek életében nem következik be semmilyen releváns változás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Líze úr. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a két szakértőnek. Marta Meró professzorhoz volna egy kérdésem. Ha jól értettem, de azt hiszem, hogy fontos ezt még egyszer hangsúlyozni és leszögezni, hogy miért. Ha jól értettem, akkor az ön véleménye szerint nem csak az órátállítás évente kétszer, illetve az azt következő hét jelent problémát, hanem eleve az is, hogy a nyári időszámítás létezik, hiszen egy órával hamarabb kell felkelnünk, és az emberek biológiai óráját ez nagy nyomás alá helyezi, és ezzel magyarázható számos betegség is, ha jól értettem. Mert akkor ez azt jelenteni, hogy nem csak az órátállításra nem lenne szükségünk, hanem a téli időszámítást kellene megtartanunk egész évben. Így azonban a polgárok ezt még nem állították be előttünk. Köszönöm szépen, Rajl úr. Én is szeretnék az előző kérdés kapcsán kérdezni a professzortól. Az, amit ön ismertetett, illetve a tudományos körök foglalkoztak ezzel, ez messze menőleg nagy az egyetértés, nem vitás az álláspont, vagy eltérőek a nézetek. Mindig elmondhatjuk, hogy vannak vitás kérdések, de hogy elképzelhető, hogy messze meleg egyetértenek. És van egy, van-e magyarázat arra, hogy ezen kérdések, amelyek tulajdonképpen nagyon is komolyak, a politika vagy a társadalom részéről ilyen csekély figyelmet kapnak. Én is szeretném ezt megerősíteni. Amikor először foglalkoztam ezzel a kérdéssel, azért történt, mert egy polgár felvetette ezt. Korábban én sem foglalkoztam ezzel, érdekesnek tartottam olyan a problémát, de úgy gondoltam, hogy az egészségügyi következmények nem tudom, hogy vajon tényleg ennyire komolyak-e. Mivel magyarázható ez a hozzáállás? Szerintem ez is egy lényeges kérdés. Továbbá mennyiségileg meg lehet-e határozni, nem tudom, hogy lehetséges-e, hogy az emberek mekkora arányát érinti ez? Kevés embert, néhány embert, vagy a lakosság nagy részét? Vagy talán még nagyobb horderejű ez, ez a probléma? Köszönöm szépen a vendégeinket szeretném megkérni, hogy válaszoljanak. hallgatunk még egy kérdés lebreton úr részéről. Merci, monsieur le, le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes ez a mai meghallgatás. Köszönöm a meghívott vendégeinknek, elődeinknek az elmondottakat. Kicsit szédülök a halottaktól, hiszen Annak idején érdekes érveket támasztották a nyári időszámítás bevezetését, aztán egyesével ezeket megcáfoltuk, hiszen itt hallottuk például a közlekedés biztonság esetében, hogy egyes országokban több a baleset, mint előtte. A bioritmussal kapcsolatos érvek is egyértelműen egy irány mutatnak, hogy mennyire megmutatja, megzavarja ez a bioritmust, csökkenti a teljesítményt, a hatékonyságát az embereknek, Eh, hogy fáradtabbak, és az egészségük is keret láthatja ez. A megtakarításokra is hivatkoztak annak idején. Én olvastam azt, hogy eh, Meró asszony tényleg azt mondta, hogy évente 130 milliárd euró költségről beszélhetünk? Valóban? Nem tudom, hogy jól értettem a tolmácsolást. Ez óriási számadat, ez honnan jön. Van der Koven úr pedig feltette tényleg a pont az íre, hiszen elmondta azt is, hogy Nem lehet, hogy az Európai Unió ideológiája van-e mögött, aki megint csak egy újabb területét próbálja szabályozni az életünknek? Uh, Köszönöm, miért megadom a szót uh, a uh, vendégeinknek. Szeretném Szeretnék meggyőződni arról, hogy Lübreton úr tudja, hogy még nem értünk a meghallgatás végéhez, lesznek még hozzászólók. Nyugodjon meg, másfajta érvek is elhangozhatnak. Talán a professzor asszonya. Igen, köszönöm a kérdéseket. I've jotted down a few points to clarify. Megpróbáltam tehát lefirkantani ezeket a kérdéseket az alvási nehézségek mondjuk egy hétig tartanak az órát állítást követően? Most ezt is tanulmányoztuk. Kb. 50 embert vizsgáltunk, és a korán fekvőknek a tavaszi átállás igazából nem okoz nagy gondot. Egy hét alatt átáll a biológiai órájuk, de a későn fekvők, és a többség ilyen, hetekig megmarad ez a probléma. Egy hónappal az órátállítást követően láthatjuk, hogy még mindig később alszanak el az emberek, mint korábban. Tehát kicsit tovább tart ez a probléma, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Az is felmerült, hogy szerintem maradjunk a téri időszámításnál. Igen. A kronobiológiai kutatások alapján ezt javasolhatom így szűrhető le a kutatások eredménye egy mondatban, így tudnám ezt összefoglalni. Az is felmerült, hogy miért nem hallottunk korábban többet erről a kérdésről. Nos, a kronobiológia önálló kutatási területként még gyerekcipőben jár, az élettudományokon belül igazából a biológiai óránk és a cirkadián ritmusunk fontosságával egyáltalán nem voltunk tisztában. Az evolúció valahogy meghatározta, hogy mikor minek van itt az ideje, amikor ezzel mesterségesen ebben mesterségesen belenyúlunk, akkor persze tud tovább működni az ember végül is, lehet, hogy egy kicsit fáradtakbak vagyunk, nem tudunk olyan gyorsan reagálni, nem tudunk annyira hatékonyan dolgozni. ez apró kis változások, amelyek úgy tűnik, még egyszer mondom, az epidemiológiai vizsgálatok, a szociális társadalmi jetlag epidemiológiai vizsgálatai szerint ezek hosszú távon összeadódnak, felgyülemlenek. a társadalmi jetlag az tulajdonképpen olyan betegség, ami ap, apránként ö, ö, apró kis hatásokból tevődik össze. Hogyha például valakinek a Huntington génben van egy génibája, akkor Huntington be, ö, kóros lesz de vannak olyan típusú betegségek, amelyek nagyon apró, kis behatásokból áll össze utána a betegség. Az okozza, váltja ki, nagyon sok apró behatás együtt váltja ki a betegséget. Nos, a társadalmi jetlag pont ilyen többféleképpen is megjelenhet ez. Például említettem, hogy anyagcserezavarokban, immunzavarokban, szív- érrendszeri zavarokban a rákesetek nagyobb előfordulása is megfigyelhető. Ez mind-mind köthető ehhez. Ez csak tényleg csak a, a tudományos háttere a dolgoknak. Egy úgynevezett fehér könyvet is készítettünk e témában. A kronobiológiai kollégák kollégákkal, kutató kollégákkal együtt dolgoztuk ezt a fehér könyvet, majd belinkeljük eh, a meghallgatás honlapjára. Azt hiszem, hogy hátul is van belőle eh, egy, eh, nem is egy, hanem sok példány. Ha már az kezdőlapot elviszik magukkal, már abból is kiderülhet, hogy a kronobiológusok mit gondolnak erről az egészről. How many are affected? So, um, social jet lag. A társadalmi jet lag. Clock has some social jet lag, so that means a a lakosság 80%-a szenvedettől, vannak akik nagyobb, vannak akik kisebb mértékben, nyilván a tinédzserek a leginkább, vannak leginkább kitéve a, a társadalmi vagy jetlag jelenségének. Hogy vezették be, miért vezették be a nyári időszámítást? Nos, nem én vagyok a legjobb szakértője ennek, de több olvasat több történetet is olvastam már. Az egyik azt mondta, hogy egy brit építész minden nap Londonba ingázott, és kelő volt, és azt látta, hogy az emberek leengedték leengedték, egész egyszerűen reggel még le volt engedve a redőny, hogy, könny- hogy tudjanak adni, és úgy érezte, hogy pocsékolják a gyönyörű napsütést. Nem tudom, hogy ebből mi igaz tehát fennáll a veszély annak, hogy nem a tudós körök javaslat vezetik be a nyári időszámítást. Thank you. I would just like to point out that the essence... Köszönöm. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy a véleményem lényege a jogalap megválasztásával kapcsolatosan két kérdésre irányul, hogy használjuk-e a nyári időszámítást, illetve hogy a belső piaci dimenzió hogyan alakul a különböző menetrendek vagy ütemtervek tekintetében. Ezt két szemszögből lehet megvizsgálni. Az először is a hatástanulmányokra vonatkozólag, másodszor pedig az a bíróság eset jogával kapcsolatosan a közelmúltból. Ebből állapítottam meg, hogy az irányelv nem meggyőző, illetve ennek az indoklása sok ponton nem eléggé megalapozott már ami a jogalapot illeti. Bizonyos vagyok abban, hogy azért vannak olyan tények, amelyek nem ezt a fajta torzítást támasztják alá. Thank you very much. Köszönöm szépen. Uh, okay. With thereby... Akkor ezek kimerítettük a második blokk kérdéseit. Végül, de nem utolsó sorban meg fogjuk hallgatni dr. Michael Wunerlich előadását. Ő a német energia és vízipari szereplők szövetségének képviselője Berlinből 10 percet kap. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Először is köszönöm önöknek a meghívást, részt vettek itt ezen a ö, meghallgatáson. Michael Wunerlich a nevem, és ö, a brüsszeli képviseletünk ö, képviseletében jöttem el önökhöz az Energia Szövetség részéről. Szeretném megelőlegezni, hogy a rendelkezésünkre álló tudományos adatok nem különösebben terjedelmesek, és egyáltalán nem kielégítőek, sőt, mondhatni nem is különösebben frissek. Ami a technológiai innovációt illeti az energiaelőállításnál, itt ugye a keretfeltételek meg is változtak időközben, ezeket a jövőben figyelembe kell venni, legalábbis egyszer empirikus kutatásnak kellene ezeket alávetni, de erre majd még áttérnék. A nyári időszámítás létezik Németországban és Európa szerte is. Annak idején ugye a 73-as olajválságot követően került bevezetésre, és itt ugye a napközben rendelkezésre álló energiát akartuk megfelelően felhasználni. Az Európa szerte történő egységes bevezetés 1996-ban került bevezetésre, akkor határozták meg a kezdetés és a végső időpontját, különböző szakértők eh, bevonásával történt ez meg a tagállamokban. A legfontosabb érv a nyári időszámítás bevezetése mellett ugye az európai belső piac zökkenőmentes működése volt, és a legsúlyosabban érintett ágazatok, mint ugye az idegenforgalom vagy az, e- a mezőgazdaság, ezeket akartuk egységes alapokra helyezni. Amikor bevezették ezt az irányelvet, a bizottság elismerte már akkor, hogy különböző szabadidős tevékenységeknek esténként ez kedvezni fog, ugyanakkor ellentmondásos tanulmányok is készültek arról, hogy a környezetre milyen hatással van ez. A nyári időszámítás lehetővé tesz bizonyos csekély energia megtakarításokat, ugye kevesebb energiát kell a világításra fordítani, ugyanakkor ezen megtakarítások a magas reggeli fűtés költség miatt a téli időszámítás során gyakorlatilag el is vesznek. A megtakarításokat nehéz megbecsülni. A bizottság értékelése alapján ugye a szabadidős tevékenységeket leszámítva igazából a nyári időszámítás előnyeit nem különösebben számottevőek. Az megtakarítás szempontjából egy eleve megkérdőjelezhető a nyári időszámítás. Kezdetben a cél az volt, hogy jelentős megtakarításra kerüljön sor, de igazából ezt sohasem sikerült bizonyítani. A német környezetvédelmi hivatal eredményei azt bizonyítják, hogy este valóban sikerül áramot megtakarítani, ugyanakkor a reggeli fűtés költsége ezt ellensúlyozza. És egy felmérés is készült 83-ban a Müncheni Műszaki Egyetem részéről, mikro elemzés arról, hogy hogyan hat a nyári időszámítás az energiafogyasztásra. Ebből az derül ki, hogy a megtakarítás annyira csekély, hogy ez szinte elhanyagolható. A VDV szervezet, az előtt szervezetünk már akkor sem tudott konkrét eredményeket megállapítani az energia megtakarítás terén. Aztán 2007-ben a bizottság egy közleményt adott ki, ebben ismét összefoglalta a jelenlegi helyzetet, és ha ezt megnézzük, kiemelnék ebből néhány példát. A következő derül ebből ki Bulgáriában megállapították, hogy 0,01 százalékot tesz ki 2005-ben a megtakarítás Franciaországban, 0,014 százalék volt a 2005-ös teljes fogyasztás szempontjából, a nyerességet, ugye a fény tekintetében megtakarításra sor kerül, de ezt ugye át is kell alakítani energiával, erre a korábbi technikai lehetőségek nem voltak különösebben jók. Észtországban és 2001-ben ugye nem vezették még be a nyári időszámítást, április és október között magasabb volt az energia felhasználása a háztartásokban, a nyári és a téli időszámítás közti különbség is elmondhatjuk, hogy nem adott, nem jelzett különösebb eltérést. Az USA-ban készült egy tanulmány, amely még negatív megtakarítási hatást bizonyít. Indiana állam esetében három éven keresztül 7 millió háztartás energiafogyasztását vizsgálták, és ebből az derült ki, hogy a nyári időszámítás bevezetése óta 4%-kal nőtt az áramfogyasztás, ami valószínűleg megint a magasabb fűtés igénye, valamint a klímaberendezések fogyasztása miatt következett be a Johann Kertlen Linz, a Linci Egyetem intézete 2013. októberében arról tájékoztatott, hogy egy ajánlást is megfogalmazott, hogy állandó jelleggel át kellene állni Ausztriában, így jelentős megtakarításra lehet szert tenni, de hogy ez a megállapítás milyen tudományos alapokra helyezkedik, azt nehéz megítélni. Hogyha ezt összekapcsoljuk, összefoglaljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az óra átállás az energiafogyasztás szempontjából különösebb előnyöket nem nyújt. Az áram megtakarítás, főleg, hogyha energiahatékony világítást használunk, akkor ez gyakorlatilag kiegyenlítődik. A szervezetünk már 2010-ben felhívta a figyelmet arra, hogy az áramfogyasztás a 40 millió német háztartás esetében csak a költségek 8%-át teszi ki, és ez most csökken is. Tehát valószínűleg jobb eredményt érünk el, hogyha modernebb háztartási készülékeket használunk, például az energiafogyasztásunk 42%-a a fűtésre fordul, és ha most a parlament és a bizottság átvizsgálja ezt az irányelvet, nagyon fontos, hogy aktuális adatokra támaszkodjon, és tudományos értékelésekre, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a tagállamokban a változó energia előállításra hogyan hat ez. A megújuló energiaforrások a fotovoltaikus energia felhasználásával nem csak azt kell megvizsgálni, hogy az időeltolódás az energiaágazatra hogyan hat, hanem azt is, hogy milyen modell az, amely jobb fogyasztást eredményez, főleg regionális szinten. Ha azt nézzük, hogy az energia mixben a fotovoltaikus energia nagyobb szerepet tölt be, akkor talán ezt integrálni lehetne a rendszer egészébe, de szerintünk erre vonatkozó vizsgálatok még nem történtek, holott erre nagy lenne az igény. Végezetül azt szeretném jelezni, hogy egy konkrét ajánlás szükséges volna, de csak megalapozott tudományos tanulmányok alapján. Az jelenlegi tudományos ismeretek arról tanúskodnak, hogy különösebb megtakarítást ez az irányelv nem biztosít, de fontosnak tartom, hogy minél hamarabb készüljenek megbízható tanulmányok és a szakértők szaktudására is fontos a tekintetben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a kérdésekhez érkeztünk. Az utolsó vendégeinket kérdezhetik. Rajl úr Szeretném megköszönni ezen információkat, mert ezek nem lényegtelenek. Wunderlich úr említette, hogy mi volt ennek az egész átállítási folyamatnak az eredetében. Ugye az olajválság idején energiamegtakarításra van szükség. Ezt én értem, de ha rövid idő elteltével és már ma is, ugye ön is megemlítette, kiderül, hogy ezen energiamegtakarítás nem következik be, és hálás vagyok önnek az információért, hogy talán teljesen más helyeken, más technikai lehetőségek bevonásával próbáljuk ezt elérni. Nos, igazából nincs semmi, ami amellett szól, hogy évente kétszer átállítsuk az órát. Említette, de szeretnék rákérdezni még egyszer, hogy ez a 2007-es felmérés, amelyet a bizottság készítetett, arra a következtetésre jutott, hogy fel, felülvizsgálat is szükséges lesz majd, de ezt nem is akarták annak idején, aztán mégis elkészült. Ebben az szerepel, és ebből említett is példákat, hogy tulajdonképpen sehol a tagállamok egyikében sem volt már akkor sem mérhető semmiféle megtakarítás. Gyakorlatilag egyetlen egy érv hangzott el, senki, sem a tagállamok, sem az Európai Bizottság nem, akarta, nem akart neki menni ennek a folyamatnak, hogy változtasson rajta. Úgyhogy a kérdésem megint csak az lenne, említette a német adatokat, hiszen ezekért illetékes, a bizottság kezében levő 2007-es adatok ugyanakkor azt erősítik meg, ha jól értettem, hogy a német adatok nem atipikusak, hanem más tagállamokban hasonló a helyzet. És az Egyesült Államokban ugye más a helyzet, de azért láthatjuk, hogy legalábbis ez már nem hozható fel érvként. Ha pedig ez így van, akkor úgy gondolom, hogy már senkinek sem kell bizonyítania, hogy az órátállítás értelmetlen, mert ez már bebizonyosodott. Köszönöm szépen, Nibler asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Vonerlich úrnak köszönetet mondani az információkért. Csak osztani tudom azt, amit Royal kollega az imént elmondott. Az, hogy most előre hozzuk, az, előreállítsuk az órát, illetve hogy miért született 2001-ben ez, a, ez az irányelv, ebből messze menő következtetéseket levonni. Ha bizonyítható, hogy nem sikerül energiát ezzel megtakarítanunk, akkor igazából semmi értelme ragaszkodnunk ehhez az irányelvhez. Ähm, äh, Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy egyéb negatív következményei is vannak, például a bioritmusra nézve. Ähm, also vielen Dank hierfür. Ich habe jetzt da keine, ähm, keine weitere Frage. Mich beschäftigt immer noch. Köszönöm, más kérdésem nincs. Also es ist ja mit Aufwand ohne hogy az, hogy az órát előre is hátraállítjuk, ez mibe kerül Európának? Nekem ez fontos lenne, hogy ezt tudjam, főként olyan időkben, amikor minden eh, egyes eurócentet, fillért megpróbálunk megtakarítani, ezért azt kérdem, vagy kérdezem az elnök úrtól, hogy eh, beszéljünk majd arról, hogy eh, mit tehetünk ez ügyben, Például a hatástanulmány unittól vagy egységtől megkérdezhetjük, hogy megkérdezhetjük azt, hogy végezzenek-e egyel kapcsolatban egy elemzést, hogy tényleg tisztában lássunk ez ügyben. Úgy tűnik, mindenki azt mondja, hogy valamit tennünk kell, hát akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, ragadjuk meg a kezdeményezést mi itt a parlamentben, annak érdekében, hogy a politikai napirendről ne tűnjen el ez a kérdés. Wish to react. Very brief. Elik úr szeretnék reagálni erre, igen, de csak, tényleg csak röviden németül. Auf Deutsch bekommen. Um... Úgyis németül kaptam a kérdéseket. Ha egy pillantást vetünk a bizottság felmérésébe, a belső piaca kapcsolatos szabályozás gazdasági szempontból egyértelmű, de eredményt, pozitív megtakarítást ilyen formában nem sikerült elérni. Az új technológiai fejlemények alapján viszont azt tanácsolnám, hogy ezt vizsgáljuk meg szisztematikusan, ilyen vizsgálatokra nem került eddig sor. Az új lehetőségek, amelyeket a fotovoltaikus energia magában rejt, mindenképpen hasznosak lehetnek ha európai szinten ezt megvizsgáljuk. Német adataim vannak, és az ideglenes jelentésből is vannak bizonyos adataim, de a bizottság megelégedése azzal indokolt, hogy 57%-os az elfogadottság aránya, de szerintem nem bizonyított az, hogy tényleges energia megtakarítást érhetünk el. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Még mielőtt lezárnánk ezt a meghallgatást, szeretném megköszönni a különböző vendégeinknek az információkat. Itt van egy vendégünk, Silár úr a cseh szenátusból, aki a For Only One Time című jelentés szerzője. Ő is szeretne hozzánk szólni, parancsoljon. Promluvte. Vážené dámy a vážení pánové, moc děkuji za udělení slova a děkuji. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy szót kaptam. Örülök, hogy itt lehetek. Pavel Szóda barátomnak köszönöm a lehetőséget, Sajdrova asszonynak is, akik nagyon sokban segítettek nekem itt az Európai Parlamentben. A e, chci k tomu říci. Ezzel a kérdéssel már jó ideje foglalkozom. Több megjegyzést is fűznék ehhez a kérdéshez. Az előző században került napirendre először ez a kérdés, amikor ben Benjamin Franklin levezette a nyári időszámítást az Amerikai Egyesült Államokban. franciák és a németek az első világháborúban. Hitler a második világháborúban hasonló indokokból ugyanezt megtette. Az 1970-es években a kommunista Csehszlovákiában energia megtakarítási okokból vezették be ezt a nyári időszámítást, de egész egyszerűen arról van szó, hogy az ember megpróbál beleszólni a természet működésébe. Az emberek az ember azt gondolja, hogy a, a, a természetnél is nagyobb hatalma van, hogy a nappal is elbír, a nap erején is felül tud kerekedni. Köszönöm annak a professzornak, aki az egészségügyi professzor asszonynak, aki az egészségügyi vonatkozásokról beszélt. Ilnerova asszony cseh, köztársaságban hasonló eredményekre jutott, mint Martha Merrow professzorasszony tehát megerősítettem én is az elmondottakat. mivel igazából előnye sok nincs, és a mi vizsgálataink szerint az emberek 30%-át az óra átállítása jelentősen zavarja. Minél hamarabb megszabadulunk ettől az egész rendszertől, annál jobb lesz mindenkinek. Azt tudjuk, hogy például a Down-szindrómásokat mennyire megviseli az óra és nagyon nehezen állnak hát nyáriról télre és vissza. Több olyan Down-szindrómás ismerősünk barátunk is van, akiket nagyon megvisel ez a kérdés, és minket nem, hogy hidegen ez a kérdés, hogyha az Európai Unió komolyan gondolja, hogy ez valamit kezd, akkor itt az ideje, hogy valamit tegyünk ez ügyben. Az Európai Bizottságnak itt az ideje felépni az ügyben. Csehországban tovább fogunk kampányolni ez irányba mindent tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a nyári időszemítást egyszer mindenkor eltöröljük. Parancsoljon professzor, a szonyőnyé a szó. Köszönöm. Rámutatnék arra a tényre, hogy Benjamin Franklin híres koránkelő volt. A nyári Időszámítás soha nem találta volna fel, hogyha, hogyha késő lett volna, vagy más kronotípusú lett volna. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy meg köszönjük a meghívott vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk, elfogadták a meghívásunkat, megosztották velünk bölcső gondolataikat. Köszönöm a kollégáknak, hogy részt vettek ezen a meghallgatáson, és segítették ennek a meghallgatásnak a megszervezését. Amikor először felvetettem ennek a meghallgatásnak az ötletét, akkor nem mindenki volt túl optimista, nem mindenki rajongott az ötletért, és akkor még finoman fogalmaztam. Sokat tanultunk a hallottakból. Az biztos, hogy valamit tennünk kell ez ügyben. Hogyan? Ma délelőtt már beszéltünk erről a koordinátorok ülésén, itt a jogi szakbizottságban, és arra a következtetésre jutottunk, hogy egy szóbeli kérdést intézünk majd az Európai Bizottsághoz a következő plenáris ülésen. Talán ez is egy módja, jó módja lehet annak, hogy, eh, hogy is mondjam, felgyorsítsuk ezt a, az egész dolgot. Deni asszonynak is nyilván igaza van, egy saját kezdeményezésű jelentés is megoldást jelenthet a jövőre nézve. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, és ezzel az üléstől lezárom.